So good afternoon. Köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim! Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt vendégeink, tisztelt kollégák! Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy köszönthetem Önöket az ötös számú workshopon, amelynek címe Globális perspektívák, a nők gazdasági szerepvállása és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai. Ezt a workshopot az Európai Parlament Nőjogi Bizottsága szervezi, amelynek én is tagja vagyok, valamint a UN Women szervezet. Meg fogjuk vizsgálni a 2030-as fenntartható fejlesztési célokat tartalmazó menetrendet és konkrétan a célokat. Ez a workshop az ötös számú célkitűzésre fókuszál, amely a nemek közti egyenlőségre vonatkozik, és a nyolcas célra, amely pedig a méltóságos, méltóságteljes munkára vonatkozik megvizsgáljuk, hogy ezen célok hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy elősegítsük a nők gazdasági szerepének erősödését. Az ENSZ magas szintű panelje a nők gazdasági szerepének erősödéséről tartalmaz ajánlásokat, megfogalmazott bizonyos ajánlásokat, valamint a World Bank's Women, a Business and Law Project szintén. A cél a mai workshop során az, hogy megfogalmazzunk konkrét javaslatokat arról, hogy a parlamenti képviselők világszerte milyen szerepet tudnak játszani a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásában, és hogyan tudjuk elősegíteni a nők teljes jogú részvételét a munkaerőpiacon. Az Európai Parlament teljes mértékben elkötelezte magát a fenntartható fejlesztési célok elérése mellett. A közelmúltban, február 14-én az Európai Parlament ajánlásokat fogalmazott meg a tanácsnak az Európai Unió prioritásairól, amelyek az ENSZ Nőjogi Bizottságának 61. ülésszakán lesznek napirenden, és a parlament arra következtetésre jutott, hogy az ötös célkitűzés a nemek közti egyenlőség elérésével kapcsolatban elő kell segítse azt, hogy a nők és a lányok világszerte erősíthessék szerepüket. Ez összefügg az összes fenntartható fejlesztési célkitűzéssel. Az Európai Parlament szerint a nők szerepének erősítése azt is jelenti, hogy felruházzuk őket a szükséges eszközökkel, annak érdekében, hogy anyagilag, gazdaságilag függetlenek legyenek, képviseltessék magukat a társadalomban, és egyenlő szerepet tölthessenek be az élet minden terén, és nagyobb szerephez jussanak a közéletben, valamint az összes olyan döntés meghozatalában, amely hatással van életükre. A parlament továbbá úgy gondolja, hogy az egyik prioritás az, hogy a tisztességes munkát, valamint a teljes foglalkoztatást elősegítsük minden nő számára. Még mielőtt elkezdenénk a munkát, emlékeztetném önöket bizonyos eljárásbeli kérdésekre. Az előadó Varana Johnson. Szeretném megköszönni a munkáját. Ő lesz az, aki rövid jelentést készít, megfogalmazva ezen workshop következtetéseit, ezeket pedig holnap reggel fogjuk ismertetni. Ami pedig a mi eszmecserénket illeti, annak kérném önöket, azokat, akik hozzá szeretnének szólni, hogy a teremszolgáknak a névkártyájukat jelezzék, jelezvén azt is, hogy milyen parlament, melyik parlamentből érkeztek, az elkövetkezendő 15 percen belül kérem, hogy juttassák el hozzánk ezt a, név, ezt a névkártyát, utána lezárjuk a hozzászólók listáját. Szeretném most ismertetni önökkel a vendégeinket. Először is Alia Eliasir, azt, hogy szeretném bemutatni, aki a UN Women európai és közép-ázsiai regionális irodájának igazgató helyettese. Köszöntöm, és köszönöm, hogy eljött és szeretném önt is bemutatni, Augusto López Claros, a Global Indicators Group igazgatója, a Világbank csoportjától érkezett Washingtonból. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ma. Először is Elgyászír asszonynak adnám meg a szót, parancsoljon. Um, thank you very much, Chair. For... Köszönöm szépen. Köszönöm ennek elnök úr, hogy megszervezte ezt a az ülést, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Tisztelt képviselők, kedves kollégák! Korábban beszéltem már a fenntartható fejlődési célkitűzésekről, de mielőtt részletesen beszélnék ezekről, szeretném elmondani, hogy a, a fenntartható fejlődési célkitűzések előtt volt már egy célkitűzés csoport, ezek a milleniumi célkitűzések voltak, amelyeket 2000-ben fogadott el a nemzetközi közösség. Elvileg 2015-re már teljesíteni volna, kellett volna ezeket a célokat. Ezek a milleniumi fejlesztési célok azonban kicsit más jellegűek, mint a mai fenntartható fejlődési célkitűzések, ezért most más erőfe- másfajta erőfeszítésekre van szükség. A milleniumi fejlesztési célok csak a fejlődő országokra vonatkoztak a múltban, most pedig az SDG-k, a, fe- a fenntartható fejlődési célkitűzések az, a világ összes országára vonatkoznak. Korábban a milleniumi célkitűzéseknek volt egy, egy célkitűzés, amely külön a nemek közötti egyenlőségre vonatkozott, az új SDG célkitűzések most már egy átfogóbb erőfeszítést fogalmaznak meg a nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan. Nem csak az ötös fe, fenntartható fejlesztési célkitűzés célozza a nemek közötti egyenlőséget, hanem az összes többi célkitűzést is úgy kellett megfogalmazni, hogy a nemek közötti egyenlőség megvalósuljon, illetve ezt elősegítsék. Minden fenntartható fejlesztési célkitűzésnek az egyik középponti eleme tehát a nemek közötti egyenlőség, mondhatjuk. Az egyik legfőbb célkitűzésünk az idei évben a nők szerepe a munkaváltozó világában. A jövő héten márciusban New Yorkban lesz ez egy ezzel kapcsolatos konferencia. Az ENSZ főtitkárának a magas szintű panelje a nők gazdasági szerepvállalásával foglalkozott. Leave No One Behind címmel jelentettek meg egy jelentést, amelyben hét fő elemet szerepeltettek, ezeket nem fogom külön elismertetni vagy elmondani, ezek láthatók a dián. Rengeteg mindenről kellene és tudnánk beszélni, ezekkel az elemekkel kapcsolatosan, de azt hiszem a mai workshopon erre nem lesz időnk. Csak néhány kulcsfontosságú területet szeretnék most kiemelni, amelyeken mi a UN Women részéről szerepet vállaltunk. Ide tartozik a szegénység felszámolása, a fenntartható és folyamatos gazdasági növekedés és a teljes foglalkoztatás és a megfelelő munka mindenki számára, és a tízes célkitűzés az egyenlőtlenségek felszámolása az országok között és az országokon belül. Két fő elemre fog, szeretnék most kitérni, amelyeket a panel különösen fontosnak tart. Ez a diszkriminatív jogszabályok megszüntetése és a nem fizetett munka elismerése a másik. Először is, ami a nőkkel és a lányokkal szembeni diszk- diszkrimináció megszüntetését illeti. Az erre vonatkozó mutató, az 5.1.1-es, arra összpontosít, hogy vannak-e megfelelő jogi eszközök, amelyek a diszkrimináció monitorozására alkalmasak. Úgy gondoljuk, ez a mutató nagyon jó és hasznos lesz az előrelépés nyomon követése szempontjából és annak felgyorsítása szempontjából is. A Világbank csoport vonatkozó csoportjával és az OECD, OECD Development Center vonatkozó csoportjával működtünk együtt ezen a téren. Tavaly júniusban egy workshopot hívtunk össze, amely alkalmával ezzel a mutatóval foglalkoztunk kiemelten. Foglalkoztunk például az adatgyűjtés mikéntjével és a forrásokkal is. Egy kísérleti adatgyűjtési gyakorlatnak vagyunk most tanulói. a különböző már létező felmérések adatait hasznosítjuk, és a világ különböző országait felkértük, hogy vegyenek részt ebben a kísérleti projektben. Ahogy ma már korábban elmondtam, a UN Women, az Equality Now és mások is részt vettek a 2030-as menetrend kialakításában, amely azt célozza, hogy a nemek közötti egyenlőséget előmozdítsuk, és ennek részeként olyan jogalkotási reformokat kívánunk előmozdítani, amelyek megszüntetik a jogszabályban lefektetett diszkriminációt és elősegítik a nemek közötti egyenlőséget. Szeretnék egy másik innovatív programról is szólni, amelyet a UN Women, a Nyugat-Balkánon indított el. Ennek az a célja, hogy a nemek közötti egyenlőség megvalósuljon az EU-s csatlakozási folyamat során, és hogy az erre vonatkozó EU-s jogszabályok megfelelően bekerüljenek az adott ország nemzeti joganyagába. A legtöbb EU-s országban vannak olyan intézkedések, jogszabályok és intézmények, amelyek a, diszk- a nők elleni diszkriminációt diszkrimináció ellenében hatnak. Ezért is nagyon fontos, hogy amíg a délkelet-európai országok tárgyalásokat folytatnak az EU-s csatlakozásuk céljából, addig ott is létrejöjjenek a megfelelő szervek, amelyek a nemek közötti egyenlőséget célozzák. Ez a mi célunk is. Természetesen a jogszabályok önmagukban nem elegendőek, a jogszabályok végrehajtása legébb, legalább ilyen fontos. Később hallhatunk majd néhány szót arról a kollégám jóvoltából, hogy a nők milyen jogi akadályokba ütköznek sokszor. Reméljük, hogy ezek a kezdeményezések azonban előmozdítják, előbbre viszik ezt az ügyet, és hogy 2030-ra elérjük azt a célkitűzést, amely szerint egyik, nem lesz már olyan ország a világon, ahol léteznek olyan jogszabályok, amelyek a nők előrelépését akadályozzák. Hogyha a nők szerepét növelni akarjuk az élet különböző területein, akkor fontos, hogy a strukturális és intézményi akadályokat lebontsuk, Például a fiskális politikák révén is tennünk ennek érdekében biztosítva, hogy ezek a politikák inkluzívak legyenek és fenntarthatók, és mindenki számára egyformán működjenek legyen szó nőkről, fiúgyermekekről, lánygyermekekről egyaránt. Korábbi becslések szerint a diszkriminatív intézmények és a nők elleni erőszak évente 11 billió euróba kerül globális szinten. A UN Women síkra száll a nemek közötti egyenlőség szempontjából öm, érzékeny költségvetés kialakítására. A, ezen a téren a munkánk nagyon eredményes. A UN Women öt, éven, öt éve fektetett be pénzt vagy forrásokat Albániában, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontjából alakítsák a költségvetést, ez már jelentős eredményeket mutat a gazdaság szempontjából is többek között. A UN Women azon irodája, amelyben én is dolgozom, úgy véli, hogy a fenntartható finanszírozás a fenntartható fejlődési célkitűzések elérésének egyik kulcsfontosságú eleme, ugyanis a gazdasági biztonság, illetve a pénzügyi biztonság vagy stabilitás egy nagyon fontos tényező. Azonban nem csak nőkről és férfiakról, lány és fiú gyermekekről szól, a mi diskurzusunk, hanem a, arról, hogy a, az etnikai hovatartozás, a földrajzi elhelyezkedés és egyéb tényezők is rendkívüli módon befolyásolhatják azt, hogy valaki mennyire tud előrelépni. Azonban senkit sem hagyhatunk magára, és egy másik nagyon fontos elem a nők gazdasági szerepvállalása szempontjából, amely a fenntartható fejlesztési célkitűzések közül az ötödikben szintén megfogalmazásra kerül az, hogy a fizetetlen munka és um, a házi munka is elismerésre szorul. Fonto, ide tartozik továbbá a közös felelősségvállalás a háztartáson és a családon belül a nők legalább két és félszer annyi fizetetlen munkát végeznek otthon a háztartásban, mint a férfiak. Ez a tehervállalás a nők részéről a legnagyobb akadály annak, hogy a nők a munkavilágában ugyanúgy tudjanak érvényesülni, mint a férfiak. A nők nagyon sokat dolgoznak, Európában és Közép-Ázsiában már most külön odafigyelünk erre a probléma területre. A, ide tartozik, a fizetetlen munka területéhez tartozik a gyermekgondozás és az idősek gondozásához kapcsolódó teendők sora is. Az új kutatások azt mutatják, hogy ha egy olyan infrastruktúrát teremtünk, amely az ilyen gondozási, illetve egyéb feladatokat ellátja, akkor ennek többféle gazdasági és társadalmi előnye is van, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy gazdasági megszorítások, illetve fiskális megszorítások korát éljük. Ezáltal csökkenthetnénk a nemek közötti egyenlőtlenséget, és előmozdítanánk a fejlődést. Ezért ez az elem most már a stratégiánk részét képez, és reméljük, hogy más országok is követik ennek példáját. A makrogazdaság és fiskális politikához kapcsolódik ez a terület is, és nagyon nagy mértékben hatással van a különböző országok inkluzív növekedésére. Lesz majd egy további jelentésünk is, amely ezzel a témával foglalkozik. Az első és a második jelentéshez rengeteg konzultációt végeztünk, többek között is itt Brüsszelben is, és arra jutottunk, hogy a makrogazdasági politikák nem, nem semlegesek a nemek szempontjából, arra jutottunk, hogy mindenképpen a nemek szempontjából is érzékeny politikákra és makrogazdasági politikákra van szükség. A UN Women szeretne más szervekkel együtt kutatói munkát végezni ezen a területen azért, hogy a makrogazdasági politikák kialakításában megfelelően hozzá tudjunk járulni a nemek közötti egyenlőtlenség felszámolásához. Az ilyen politikai intézkedésekkel a kormányok hatalmas előrelépést tehetnek a nemek közötti egyenlőség területén, és a parlamenti képviselőknek is fontos szerep jut mindebben. A nemek között egyenlőséggel foglalkozó Európai Intézet legújabb tanulmánya szerint egyedül az Európai Unióban a nemek között egyenlőség területén történő előrelépés az Európai Unióban 2050-ig több mint 10 millió új munkahelyet teremthetne, és ezek, ezen munkahelyek 70%-át nők foglalnák el. A foglalkoztatási szint az EU-s átlagban 80 ot érne el, és körülbelül 10%-os növekedés következne a 2050-ig, e forgatókönyv szerint az egyfőre jutó GDP növekedésében. Megvannak a kezünkben a szükséges eszközök, ami a nők gazdasági szerepvállalásának javítását illeti, már csak 10-15 évünk van, hogyha a 2030-as fejlesztési agenda célkitűzéseinek meg akarunk felelni, úgyhogy fontos, hogy mielőbb előrelépés történjen, és előre, előbbre haladjunk ezen a területen. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen Elia eh, Elia Szirasszonynak a bevezetőjét, és most pedig megadom a szót eh, López Kláros úrnak. Tessék, önél szó. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek Önökkel, és nagyon örömömre szolgál, hogy ezt a fontos témát megvizsgálhatjuk eh, közösen. A Világbankkal már az elmúlt években nagyon érdekes projektet dolgoztunk ki. Megvizsgáljuk 173 országban a jogszabályokat, és megnézzük azt, hogy hogyan használják a jogot arra, hogy a nőket valahogyan diszkriminálják. Megnézzük az alkotmányt, megnézzük a polgári törvénykönyvet, a BTK-t, és számos nagy jogi eszközt és a jogot olvasva olyan szemmel, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet kihasználni a jogot a nők elleni diszkriminációra, hogy csökkentsék a nőknek rendelkezésre álló lehetőségeket, esélyeket, hogy hátrányos helyzetbe hozzák őket úgy, hogy hogy ne, tudja, nem tudjanak, ne tudjanak hozzájárulni a gazdasági növekedéshez és a gazdasági teljesítményhez. Természetesen már a, ezen projekt, a Women Business in the Law című um, um projektnek az elkezdése előtt tudtuk, hogy egyes országokban a jog úgy rendelkezik, hogy a férj ellenőrzi a házastársi vagyont. Ez megint csak, ez oda vezethet, hogy a férfi ezzel bünteti a nőt, Tudjuk, hogy egyes országokban a jogot arra használják ki, hogy a nőket korlátozzák a döntéshozásban a mobilitást tekintve. Azt is tudjuk, hogy vannak mindenféle korlátozások a munkaórákat tekintve, illetve azt tekintve, hogy milyen területeken dolgozhatnak nők, és erre is mondok majd példát. És ez nagyban hozzájárul a nagyon nagy bérkülönbséghez a nők és a férfiak között. Néhány évvel ezelőtt kérdéskatalógust állítottunk össze, amelyekre választ akartunk találni a jogban 173 országban. Egy nő ugyanúgy vállalhat a munkát, mint egy férfi, bejelentheti-e a vállalkozását úgy, mint egy férfi, kap-e személyigazolványt, utazhat-e ugyanolyan szabadságot élvezve, mint egy férfi ugyanolyanok a tulajdonjogi Mm, rá vonatkozó tulajdonjogi meg rendelkezések. Aztán vannak-e korlátozások azzal kapcsolatban, hogy milyen helyeken, területeken dolgozhat, vállalhat munkát? Vannak-e büntetőjogi szankciók a házasságon belül erőszakra? A nemet a gender mint védett kategóriát említi-e az alkotmány. Nos, számos kérdést összefoglaltunk, tehát az érdekes következtetéseket szeretném megosztani önökkel, amelyek a 2016-os jelentésből felmerülnek. Az első dolog az az, hogy csak 18 ország van az 173-ból, ahol a jog semmiféle korlátozást nem alkalmaz a nőkkel szemben, és ahol a jog gyakorlatilag vak a nemet tekintve. Vagy máshogy is mondhatjuk, az országok 90%-ában legalább egy, de sokszor sok, 10-20-25 korlátozást is nőkkel szemben. Ami érdekes, az az, hogy az említett 18 országban, ahol nincs korlátozás, nagyon vegyes a kép. Igaz, hogy vannak olyan országok, mint Hollandia, Új-Zéland és Spanyolország, ahol a jog nagyon is semleges, a nemet tekintve, a nőket és a férfiakat egyformának tekinti, de vannak köztük olyan országok, mint például Peru, vagy Armin, Örményország, Dominikai Közösség, Dél-Afrika, ami arra a következtetésre juttat bennünket, hogy a egyfőre jutó GDP nem egyértelmű indikátor arra vonatkozóan, hogy a nőket egy, egyformán kezelik a férfiakkal. Az országok tehát a fejlődésük korábbi szakaszában, tehát magasabb e, e, már olyan jog rendet hozhatnak létre, amely semlegesen tekint a nőkre és a férfiakra. Mivel az jog által alkalmazott nőkre kell szembeni e, korlátozásokat e, kvantifikálni tudjuk, e, és 30 olyan ország van, ahol számos ilyen korlátozás van, főleg Ázsiában, illetve Afrikában. Ez korrelálni lehet más érdekes gazdasági mutatókkal. Nagyon érdekes felvetések vannak ezzel kapcsolatban. Minél nagyobbak a korlátozás, minél több korlátozás van egy országban a jogrendben, annál kevésbé vesznek eh, részt a nők a munkaerőpiacon, ez érthető, hiszen a korlátozások eh, elbátortalanítják a nőket, és nem tudnak munkát vállalni. Minél eh, több a korlátozás, annyira, annyi, annál kevesebb női vállalkozó van. Minél több a korlátozás, annál nagyobb a bérhézak, vagy a bérolló, annál tágabb, és minél több a korlátozás, annál kevesebb lány jár középiskolában. Tehát a korlátozások, amelyek az anyákra vonatkoznak, már elbátortalanító vagy elrettentő hatással rendelkeznek a lányok esetében, kislányok esetében, és már felteszik maguknak a kérdést, mi értelme van iskolába menni, hogyha utána úgyse tudnak dolgozni. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy nagyon fontos ezeket komolyan venni. Két-három dologra szeretném még felhívni a figyelmüket. A világ több részén vannak olyan országok, amelyek nagyon sok korlát korlátozást fogalmaznak meg az a kapcsolatban, hogy hol vállalhatnak munkát a nők. Egy éve én Moszkvában voltam, miniszter helyettessel, miniszterelnök helyettessel beszéltem, aki a gazdasági politikáért volt felelős. A az ülés végén azt, mond, azt kérdezte tőlünk, hogy López Kláros úr, mit tehetünk még Oroszországban annak érdekében, hogy jobb üzleti körülményeket hozzunk létre. Azt mondtam neki, hogy hogy mi lenne, hogyha megszüntetnék azt a 456 korlátozást, ami arra vonatkozott, hogy nők milyen eh, hivatásban nem vállalhatnak munkát. Csodálkozott ezen, hogy 456 eh, állás vagy eh, területről beszéltem, de nekem volt egy ilyen listám, ami szerepeltek ezek a munkakörök. Ezek a korlátozások tehát a termelékenységet csökkentik, a hatékonyságot csökkentik, elbátortalanítják a nőket, és egyéb más gazdasági fejlődésre vonatkozóan negatív hatásuk van. Néhány évvel ezelőtt ebben a projektben elkezdtünk adatot gyűjteni a nők elleni erőszakról, illetve szexuális kizsákmányolásról vagy erőszakról, és ezen adatokkal kapcsolatos mm, felismerések is nagyon beszédesek. Hogyha az országokat felosztjuk így, úgy, hogy azok az országok, ahol vannak jogszabályok arra vonatkozóan, hogy megvédjék a nőket a családon belüli erőszakról, és azon országokra, amely, ahol nincs, mint például Oroszország, Irán, stb. Itt kiderül, hogy azon országokban, ahol védik a nőket, ott magasabb a nők várható élettartama is, és ez is egy érdekes információ. Az ilyen típusú jogszabályoknak az implementációja egy új dolog. Ha visszamegyünk 90-re, 20-25 év, 25 évvel ezelőtt csak egy, egy tucatnyi olyan ország volt szinte, ahol ilyen családon belül erőszakot elítélő büntetőjogi következményekkel járó jogszabályok voltak. Azóta meg sokszorozódott, sokszorozódott ezeknek a száma. A banknál készítettünk egy tanulmányt, ami azt vizsgálja meg, hogy az elmúlt 50-60 évben hány korai elhalálozás volt, amiatt, hogy a nőket nem védik meg a családon belüli erőszaktól, és komolyan több millió nő halt meg az elmúlt 56 év 50-60 évben korai halált szenvedett, amiatt, mert ki voltak téve a családon belüli erőszaknak, és erre nem volt szankció. Nagyon aktív vita folyik most az egyensúlytalanságról. Állítól az az embereknek az érzésük, hogy ez már teljesen elszabadult, az, e, a, az országok közötti egyenlőtlenség, az országon belüli egyenlőtlenség, akármilyen e, e, mutatórendszerben vizsgáljuk ezt, e, máshogy mutatnak a trendek, mint ahogy mi azt szeretnénk. E, Érdekes, hogy ami a Women Business eh, in the Law eh, adatokat illeti, ez azt mutatja, hogy azonban az országokban, ahol a nőknek könnyebb a munkavállalás, eh, például az apák számára a mm, szülői szabadság kivétele, a, a egyéb gyermekvállalás körüli jogszabályok, ezeken a, ezekben az országokban alacsonyabb az egyenlőtlenség. Ez is nagyon fontos. Nagyon kevés olyan politikai recept van arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni az egyensúlytalanság csökkentésére, az egyenlőtlenség csökkentésére. Hát itt van egy recept. Ezeket a korlátozásokat, amik a nőket érik, érintik, meg kell szüntetni és ezzel a nők a munkaerőpiacon megjelenhetnének, és ennek számos pozitív hatása lenne, ezt most nem kell önöknek felsorolnom. Ennél sokkal több mindent tudnék mondani, de eh, két megjegyzéssel szeretném lezárni. Ami az adatokat illeti, illetve a tanulmányokat illeti, e, ezek már számos változást generáltak e, az elmúlt években 95 reformot indítottak be 64 országban konkrétan erre vonatkozóan, tehát a korlátozások felszámolására, a jogban szereplő nőket érintő korlátozások felszámolására, és ez nagyon jó. Egyre több ország fordul hozzánk, és kér segítséget tőlünk a jogszabályok megváltoztatására, vagy csak tájékoztat bennünket arról, hogy megváltoztatják a jogszabályokat, vagy az alkotmányt, annak érdekében, hogy a nőket védjék. És ez bátorító, és a változás az így fog megjelenni, és lépésről lépésre így elérhető egy, egy kiegyensúlyozottabb kép a nők és a férfiak számára. A másik téma azzal függ össze, hogy fel kell ismerni, hogy a nemek közönti egyenlőség az nem egy nulla összegű játék. Ez nem azt jelenti, hogy a férfiak veszítenek ezen. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy el kell érnünk, elérünk egy olyan pontot az evolúcióban, a történelünkben, az embere, emberfejlődésben, ahol az, hogy valaki fiú vagy lány nem határozza meg az esélyeit az életben. Nem ez határozza meg az esélyeit az életben illetve az esetleges kiteljesedésének lehetőségét. Egy nagyon érdekes idézettel zárnám. Emberi jogi szempontból vizsgáljuk az a férfiak és a nők közötti egyenlőtlenséget, ami persze érthető, de a Világbank egyre e, e, gyakrabban hangsúlyozza azt, hogy ez gazdasági szempontból is rossz. Ez rossz a gazdaságnak ez rossz a növekedésnek. Emellett etikai és erkölcsi dimenziója is van a nemek közötti egyenlőségnek. Végeredményben egy kis idézetet szeretnék megosztani önökkel, ami ezt a fontos elvet visszatükrözi. Az idézete 1912-ben Párizsban mondta valaki, eh, amíg a eh, nőket megakadályozzák abban, hogy a lehetőségeiket eh, az, az, az egy, a lehetőségeiket megéljék és megragadják, addig a férfiakat is ez visszatartja a teljes kiteljesedéstől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, López Klárosz úr. Most pedig megnyitom a vitát, és megadom a szót a képviselőknek heten jelentkeztek. Lezárjuk a listát most, hiszen nincs már sok időnk, és minden felszólalót arra kérném, hogy ha lehet, akkor maximum két percben szólaljon fel. Stampuli mondja az első hozzászóló, a görög, görög parlamenti képviselő. Köszönöm elnök úr. A görög parlament elfogadott olyan jogszabályokat, amelyek az esélyegyenlőséget szolgálják, és amelyek célja felszámolni a foglalkoztatásban megjelenő egyenlőtlenséget. Ugyanígy a szexuális jogokkal, valamint a az anyai és apai szabadsága kapcsolatos jogszabályokat is elfogadtuk. A 80-as évek óta mindez a munkás mozgalom vívmánya. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a helyzet romlik, amikor magas szintű a munkanélküliség, és amikor hazánk a hitelezők figyelmének homlokterébe kerül. Láthatjuk, hogy ilyen időkben a megszorító intézkedések következtében nő a szakadék a nemek között. 2015-ben és 2016-ban ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a férfiak körében nagyobb volt a munkanélküliség a növekedése, mint a nők esetében. A foglalkoztatásügyi minisztérium arra törekszik, hogy véget vessen ennek a helyzetnek a munkahelyen és a családon belül is enyhítse a nemek közti egyenlőtlenséget biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy az egyedülálló nők gondoskodhassanak gyermekeikről, és egyidejűleg munkát vállalhassanak. Ugyanígy a termelői szövetkezeteket, valamint a gazdákat is támogatjuk. A főtitkárságunk támogatja a nők szerepvállalását a technológia, illetve a távközlés világában is. Ami pedig a női vállalatokat illeti, azt láthatjuk, hogy javult a helyzet, egy kisebb növekedést megfigyelhettük, de gyakran azt tapasztaljuk, hogy a nők kényszerből válnak önálló vállalkozóvá. Még mindig nagy tehát a szakadék, amelyen túl kell lépnünk. A legutóbbi rendszer, támogatási rendszer, amelyet hatályba léptettünk, ezt idén kezdtük el alkalmazni, tehát értékelni még korai lenne. Ami pedig az otthoni ápolást, illetve a gondozást illeti, olyan feladatokról van szó, amelyeket a nők otthon látnak el, és ezeket gyakran nem jelentik be. Gyakran nők és bevándorlók végzik el az ilyen munkákat. Igaz, hogy ezek olyan intézkedések, amelyek nem régóta vannak hatályban, nincsenek még olyan adatok, amelyek alapján mérni tudnánk a hatásukat. Dobravka Filipovski, képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, nagyon fontosnak tartom, hogy a nők gazdasági szerepvállalásának növelését minden országban felismerjék, mint a fejlődés egyik mozgatórugóját. A saját hazámból, Szerbiából szeretnék néhány pozitív példát hozni. Először is a szerb kormány tavaly, a tavalyi évet a vállalkozók, illetve a női vállalkozók évének nyilvánította, és egy millió eurót fordított a költségvetésből a női vállalkozások fejlesztésére, illetve a női vállalkozók támogatására. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy 2016-tól kezdve bevezettük a törvényileg is azt az elvet, hogy a költségvetés kialakításában vegyük figyelembe a jövőben a nemek közötti egyenlőséget. A szerbiai női parlamenti hálózat egy javaslatot tett egy módosításra, és a kormány ezt elfogadta. Ennek értelmében minden évben a parlament jelentést készít arról, hogy a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő költségvetési, költségvetési politika megvalósul-e, avagy sem. Egy indexet vezettünk be a nemek közötti egyenlőség mérésére. Mi vagyunk az első balkáni ország, amely ezt megtette. Ez azt jelenti, hogy van egy megfelelő eszköz a kezünkben, amelyen ezt, a, ennek a megvalósítását, megvalósulását mérhetjük. Nyilvánvalóan nálunk is gondot jelent, az, ami sok egyéb országban is gondot jelent, a nők hozzáférése a vállalkozók, illetve a vállalkozások megalapításához, működtetéséhez. A következő időszakban nyilvánvalóan nekünk is sokat kell dolgoznunk majd ezek, ezen problémák megoldásán. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Arisztidó képviselő. Ciprus esetében a nemek közti egyenlőségi stratégiával kapcsolatos program a nők anyagi helyzetére helyezi a hangsúlyt. Az a célunk, hogy a férfiak és a nők közti bérszakadék ellen küzdjük. Támogatjuk a nőket, valamint a sérülékeny csoportokat, és támogatjuk a család, valamint a munka összeegyeztetését. 2015 végén a Foglalkoztatásügyi Minisztérium létrehozott egy programot, amelynek célja a bérszakadék csökkentése, és ennek a programnak a célja a vizsgálatok, az ellenőrzések javítása, hogy legyen egy olyan szerv, amely a vállalatokon belül vizsgálatokat hajt végre, és az esetleges diszkriminációt feltárja. Ugyanígy más programokat is kidolgoztunk a női vállalatokra nézve, és vannak különböző programjaink, amelyek elősegítik a munkaerőpiacon való megjelenést a nők körében. Ugyanígy foglalkoztunk a rugalmas foglalkoztatással is, annak ellenére, hogy jelentős haladást értünk el az igazság az, hogy a ciprusi nők helyzete bizonyos esetekben komoly korlátokkal néz szembe, és ez a gazdasági szerepük erősödését is akadályozza. Éppen ezért már a családon belül el kell kezdeni előmozdítani a változást. Azt tapasztaljuk, hogy mindenek előtt arra van szükség, hogy a kivételeknek, illetve a diszkriminációnak véget vessünk, és ezt az összes politikában horizontális módon meg kell jelenítenünk. Úgy gondolom, hogy ezáltal elősegíthetjük a nők nagyobb gazdasági autonómiáját. Köszönöm szépen. A következő képviselő Smilita Nielsen. Köszönöm szépen. Ali Yassirhez szeretnék egy kérdést intézni a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatban. Ez ugyanis az anyai egészség, valamint a nemek közti egyenlőség szempontjából fontos. A szexuális és reproduktív jogokkal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre utalnék. A közelmúltban az amerikai elnök hangsúlyozott, megerősített egy olyan jogszabályt, amely megtagad a finanszírozást minden olyan civil szervezettől, amely támogatja az abortuszt. Tudjuk, hogy a családtervezési szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozása az abortusz számának növekedéséhez vezet, valamint az anyák halálának, halálát gyakrabban megkövetkezik az anyák halála is, főleg a fejlődő országokban. Tehát ez egy komoly visszalépés a nők jogának érvényesítése terén. Az önvéleménye szerint ezen jogszabály megerősítése hogyan hat a fenntartható fejlesztési célok időben való elérésére, és hogyan hat a nők gazdasági szerepének erősödésére. Köszönöm szépen. Jószlová képviselő a következő hozzászóló. Ukrajnából. Elnézést a kiejtésemért, mondja az elnök. Az egyenlőséget még nem sikerült elérni, óriási a szakadék a férfiak és a nők között, a gazdaság minden szintjén Ukrajnában. A foglalkoztatás a munkaerőpiaci egyenlőség, a bérek, az otthoni munkák közti megosztás terén is jelentkezik egy nagy különbség. Az átlagos bérek esetében a nők jövedelme 30%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. Ez az aránytalanság a szakmai szegregációra is visszavezethető, ami azt jelenti, hogy vannak bizonyos tipikus férfi, illetve női foglalkozások. Vannak olyan szakmák, ahol nőket nem foglalkoztatnak. A kutatásban a posztok, a megüresedett posztok kb. 30%-át nemi vonatkozású kritériumok alapján osztják ki. A, arra sokan arra gondolnak, hogy a nők úgyis előbb-utóbb férjhez mennek, gyermeket szülnek, és ez lesz az ő foglalkozásuk. Ennek eredményeképpen a nőket gyakran elutasítják a munkaerőpiacon, és szeretném felhívni arra is a figyelmet, hogy az egyik előadó azt említette, hogy Ukrajnában a jogszabályok azt a kitételt is tartalmazzák, hogy bizonyos szakmákban a nőket nem lehet foglalkoztatni. Több mint 40 olyan szakma van, amelyben a nőket nem alkalmazzák, éppen ezért ezzel tovább korlátozzák jogaikat. Ami pedig a nők munkaerőpiaci szerepét illeti, ezt is komolyan korlátozzák. A jogszabályokat, jogszabályokban meg kell nyitni a különböző foglalkozásokat a nők előtt, és a jogszabályoknak elő kell mozdítaniuk azt, hogy a nők jelen lehessenek a munkaerőpiacon, fel kell számolni a diszkriminációt, nagyon sok a nem megfizetett munkahely, különböző gyakornoki állások, amelyeket általában nőknek tartanak fenn. A nők lehetőségeinek bővítését a vállalkozásokon belül is biztosítani kell. A diszkrimináció ellenes szakbizottság foglalkozni fog ezzel a kérdéssel, egy nemi alapú megközelítést választva a különböző szakmákban és régiókban dolgozó nők helyzetét fogják megvizsgálni, és megvizsgálják a reformok lehetőségét olyan területeken is, ahol azonosítják a védelemre szoruló csoportokat, az idős személyeket, a nőket, akik a gazdasági válság, akiket a gazdasági válság, illetve az Orosz Föderáció való háború is jobban sújt, és amely utóbbi szintén komoly diszkriminációt eredményez. A fenntartható fejlődés célkitűzéseit 2030-ig kell elérnünk, és ebből a szempontból a nők szerepének erősítése egy nagyon komoly feladat. Köszönöm szépen, már csak 15 percünk maradt, még mielőtt lezárnánk az ülést, tehát kérem, hogy röviden szólaljanak fel. A következő hozzászóló Mitiki képviselő Koszovóból. Faleminderit. E, Republika Koszovos është një vend i ri, një shtet i ri dhe... Köszönöm szépen! A Kosovai köztársaság egy fiatal ország, bizonyos kihívásokkal szembesülünk, ami a nők előmozdítását illeti. Ami a számadatokat illeti, 11, a nők 11%-a vállalkozó az országunkban. Főként a szolgáltatói ágazatban működnek ezek a vállalkozások, kevés számú foglalkoztatottal, a nagy vállalatokat pedig továbbra is a férfiak irányítják. A piacgazdaságunk nagyon fiatal, és a vállalkozói szellem nem igazán fejlett. Úgy tűnik, hogy itt komoly gondok vannak nem sikerült eddig kiaknázni az ezen a területen rejlő potenciált. Az Európai Unió többször is kérte, hogy a nők szerepvállalását javítsunk, akár támogatások révén. Ezek e- az erőfeszítéseink ellenére azonban a főbb gazdasági ágazatokban továbbra is alacsony a nők szerepvállalása, a korrupció, a verseny hiánya, a finanszírozáshoz való hozzáférés, területén megmutatkozó problémák, ezek mind-mind akadályok továbbra is. A nőknek mindössze 8%-a örököl például valamiféle vagyont. Elfogadtunk egy törvényt a nemek közötti egyenlőségről, 2014 során e törvénynek köszönhetően 620 nő ö, vehette, vetethette nyilvántartásba azt, hogy tulajdonosa valamilyen ingatlannak például. Ez egy pozitív fejlemény, azonban továbbra is gond, gond az, hogy a nők körében a vállalkozói szellem nem túl elterjedt. Azt tapasztaltuk, hogy be kell ruházni a nők támogatásába, mert úgy látjuk, hogy ez elősegíti az ország egészének fejlődését. Köszönjük Keszir asszony Törökországból a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a résztvevőket. Én is szeretnék a magam részéről hozzáfűzni egy-egy a vitához. A nők gazdasági szerepének megerősítése azt előfeltételezi, hogy az oktatásban is megtegyük ugyanezt, erősítsük a nők szerepét. Fontos, hogy a lengyermekek iskoláztatását támogassuk, és a az iskola kötelezettséget például nálunk csak nem régiben fektették le törvényesen. A nők, illetve a fiatal nők több mint 40%-a most már egyetemen tanul. Ez azt jelenti, hogy egyre több a diplomás nő, akik a munkavilágában is szerepet vállalnak és keresik a helyüket. Fontos, hogy ösztönzőket teremtsünk a munkaerőpiacon is. Ösztönzőket teremtettünk a biztosítások, a társadalmi biztosítások területén azért, hogy a munkavállalók egyre több nőt, a munkaadók egyre több nőt foglalkoztassanak. Támogatást nyújtunk a szegény családokból származó lánygyermekeknek is, Ezeket a családokat ezáltal arra ösztönözzük, hogy iskolába küldjék gyermekeiket. A megözvegyült nőket is támogatjuk. Havonta pénzben, pénz, pénzügyi támogatást kap, kapnak annak érdekében, hogy méltó körülmények között élhessenek. Még mindig sok nő feketén dolgozik, őket lépésenként bevonjuk a társadalombiztosítása rendszerbe, ezt is törvényben fektettük le. Ennek révén sikerült sok nőt bevezetni a társadalombiztosítási rendszerbe. Vannak arra vonatkozó ösztönzők is, amelyekkel próbáljuk rábírni a nőket, hogy ingatlanra tegyenek szert. Különleges hitelkonstrukciókat alakítottunk ki számukra, ezt is törvényben fektettük le, a múlt hónapban fogadta el ezt a parlament. A nők számára tehát megkönnyítettük a hitelhez való hozzájutást, a hitelfelvételt. Különösen fontosnak tartjuk az azonos munkáért történő azonos bérezést, ezt is az alkotmányban fektettük le a nők jogaként, és fontosnak tartjuk a rugalmas munkamodellek alkalmazását is azért, hogy különösen a fiatal nők könnyebben tudjanak belépni a munkapiacra. A parlament jelen pillanatban foglalkozik ennek tárgyalásával. Vannak persze még akadályok, fontos, hogy a társadalom egésze megváltoztassa a gondolkodását. Köszönjük szépen az utolsó hozzá szólónk, Jones asszony Tunéziából. <laughs> C'est Lilia Younes du Parlement tunisien. Köszönöm szépen, a tunéziai parlamentből érkeztem egy olyan problémáról szeretnék beszélni, ami minden nőt érintett véleményem szerint. Tunézia egy kis, kis ország Észak-Afrikában, amelyet mindig is elismertek a nők ereje miatt. A nők nálunk mindig is sokat dolgoztak és sokat adtak Tunéziának több mint 50 évet dolgozunk a jogszabályokon, a jogrenden, hogy ezek ösztönözzék a nőket, segítsék a nőket, és mégis, még sem mondhatom, hogy Tunéziában a nők élvezhetik a jogaikat, és hogy a jog végrehajtása meg is valósul. Úgyhogy számomra parlamenti képviselőként azt kell, hogy mondjam, hogy valóban hézag van a jog, és ennek végrehajtása között. A kérdésem a következő. Hogyan lehet ezeknek a jogoknak a megvalósítását ösztönözni, hogy a nők valóban rendelkezzenek a jogaikkal, az önállósághoz, az egészséghez, az oktatáshoz való jogukkal, hogy valóban kiegyensúlyoz, egyensúly, kiegyensúlyozott és emancipált társadalommal rendelkezhessük. Hadd mondjak egy példát a mezőgazdaság a nők vállán nyugszik, a nők, akik dolgoznak, a nők, akik kint vannak a e, mezőkön, földeken. Most már egy éve szavaztunk meg egy törvényt a bérek, az egyenlő bérről, a társadalombiztosításról, mert ezek a nők egyes esetekben 50%-kal is kevesebbet kerestek, mint a férfiak, akik ugyan, és egyébként ugyanazzal a képességgel rendelkeztek, és még társadalombiztosításuk se volt. És mind a mai napig nem ültetik át a gyakorlatba e, ezt a jogot. Hogyan lehet a, a, kint a, a valóságban rá kényszeríteni a jog érvényesítésére, megvalósítására az embereket hiszen ez tudja a, ment, a paradigmaváltást bevezetni. Az én következetésem a következő, a jog megváltoztatásával a mentalitás megváltoztatására is szükség van, és ez a probléma gyökere. A jogok él, a jog, a törvények léteznek, és a nők, a, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők több mint 60%-a, 65%-a nő, de a munkahelyek szintjén még mindig nagyon nagy a különbség. Elnök, köszönöm szépen a hozzászólásokat, nem volt egyenlőség a nők és a férfiak között a hozzászólások tekintetében, de hát ez így van ebben a témában, úgyhogy megadom a szót az előadóinknak, és arra kérem őket, hogy röviden válaszoljanak, mert csak 5 percünk van. Eliaszer asszony. Try to be really short. Of course, we're not going to be able to address all the comments and all the questions that have been made, but just to say that it's really... Megpróbálok röviden válaszolni minden felvetésre. Nagyon érdekes volt hallani azt, hogy ilyen sokan támogatják a mai workshopon felvetett elgondolásokat, ötleteket a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő költségvetéspolitika, ennek gyakorlati végrehajtása, a diszkriminatív jogszabályok megszüntetése, ezeket mind-mind mi is támogatjuk. Ezek mellett még két dolgot szeretnék megemlíteni. A görög képviselő említett egy dolgot, beszélt a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről a rendkívül nehéz politikai körülmények között. Ez nem csak egyetlen egy országban probléma, több országban is újra átgondolni a makrogazdaság és fiskális politikákat, nem csak olyan országokban, amelyek támogatást kapnak, hanem a támogatást nyújtó intézmények szempontjából is vizsgálni kell ezt a kérdést. Azt hiszem az IMF is most már felismerte, hogy az egyenlőtlenségeket a meglévő politikák állandósítják. Ezt azt hiszem pozitív fejleményként értékelhetjük. Rendkívül érdekes kérdés merült fel a szexuális és reproduktív egészség kapcsán is. Itt egy általánosabb megjegyzést szeretnék tenni. A kollégám azt mondta, hogy igen, a nemek közötti egyenlőség gazdaságilag is kifizetődő a statisztikák, amelyeket az Európai Unióval kapcsolatosan ismertettem, szintén ezt a perspektívát, ezt a megközelítést alkalmazzák. De nem szabad soha elfelejtenünk azt, hogy nem csak gazdasági kérdés ez, hanem jogokhoz kapcsolódó kérdés is. A tagállamok megállapodtak norm, egy normatív keretben, és kollektív felelősségünk, hogy ezt a keretet betartsuk. Ennek megfelelően cselekedjünk. A fenntartható fejlődési célkitűzések e tekintetben is nagyon magasra teszik a mércét. Elhangzott egy kérdés, hogy volt-e, volt-e visszalépés. Sajnos azt látjuk, hogy a világ különböző részein a kormány berkeiből, vagy a civil szervezetek berkeiből arról számolnak be, hogy nagyon nehéz már az eddigi előrelépéseket is állandósítani, fenntartani. Sajnos ez a valóság, és mindig nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen di- diskurzust folytatunk, a gazdasági haszon nyilvánvalóan fontos érve, de sohasem történhet gazdasági előrelépés a normatív jogok, jogok kárára. López Kláros úr, köszönöm szépen. A szakirodalom nagyon bőséges, ami a gazdasági fejlődés és a jólét, valamint a nők korlátozása közötti kapcsolatot életi főként, hogyha a nők szexuális és reproduktív jogaira gondolunk. Nem tudok most részletesen rátérni szakirodalomra, csak néhány példát említenék. Tudjuk, hogy például, hogyha csökkentjük a nemek közötti szakadékot a foglalkoztatásban, akkor ez megváltoztatja a dinamikát a családon belül, hogyha a nők megfelelő képzéssel, képzéssel rendelke, képzettséggel rendelkeznek és dolgoznak, akkor nagyobb beleszólásuk van a döntéshozatalba. És azt látjuk, hogy amikor ez megtörténik, akkor jobban takarékoskodnak az erőforrásokkal, bölcsebben gazdálkodnak azokkal, és gyakorlatilag beruháznak a következő generáció oktatásába, ezáltal javítva a következő generáció humán erőforrásának az állapotát. Amikor tehát azt mondjuk, hogy a, a nők gazdasági szerepének növelése gazdaságira kifizetődő, az nem csak egy dogma, ennek komoly háttere van, ennek komoly gazdaságpolitikai indokai vannak, és a különböző országok tapasztalata is ezt támasztják alá. Röviden szeretnék szólni arról, amit az ukrán képviselő mondott, elmondta, hogy Ukrajnában Oroszországhoz hasonlóan rengeteg restrikció él a különböző szakmákkal kapcsolatosan. Ezekben az országokban magam is többször beszéltem tisztségviselőkkel, és azt láttam, hogy ott a férfiak egy kicsit paternalisztikusan állnak hozzá ehhez a kérdéshez, mondván, hogy a nők védelmében hozták meg ezeket a korlátozásokat. De kérdezem én, hogy a moszkvai, metrón, a moszkvai női metróvezetőket hogyan védik ezáltal? Annyira veszélyes lenne egy ilyen nagyon szofisztikált infrastruktúrában metrót vezetni? Egyáltalán nem az. Ezek a restrikciók, korlátozások sokszor régiek, elavultak, évtizedek óta szerepelnek a vonatkozó szabályokban, egyszerűen elavultak. A férfiak azok, akik meghozzák a szabályokat, ők azok, akik elfogadják ezeket a nonsens jogszabályokat, Változásra csak akkor kerülhet sor, hogyha a nők politikai szerepvállalása nő, és hogyha a parlamentben már nem csak 20%-os a jelenlétük, hanem például körülbelül 50%-os, remélhetőleg ez a nem túl távoli, távoli jövőben be is következik. Köszönjük szépen! Most lassan a workshop végéhez érkezünk. Zárásképpen két dolgot, két nagyon egyszerű gondolatot szeretnék kiemelni, amit hallhattunk. Az egyik az, hogy fenntartható fejlődés és szociális igazságoság nem lehet a nemek közötti egyenlőség nélkül, nemek közötti egyenlőség pedig nem lehet anélkül, hogy a nőket, nők gazdasági szerepét növelnénk, hiszen többször is elhangzott a nők gazdasági szerepének növelése motorja az inkluzív növekedésnek motorja a fenntartható fejlődésnek. A második gondolat pedig, mi jogalkotó kulcs, kulcs szerepet játszhatunk abban, hogy a jogszabályokat megváltoztassuk, és megszüntessük azokat a szabályokat, amelyek diszkriminatív jellegűek, és kulcs szerepünk lehet abban is, hogy a jogszabályokat megfelelően végrehajtsuk, hiszen ezáltal javulhat az életminőség, és csökkenhet a nők és a férfiak közötti szakadék a mindennapi élet számos területén. Itt most be kell fejeznünk. Emlékeztetni szeretnék még arra, hogy most a képviselők éttermében fogjuk elfogyasztani a vacsoránkat, és ott lesz egy díját adó, a női innovátorok díjának átadása következik. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezen az ülésen, köszönöm különösen az előadóknak, a jelentéstevőknek, és találkozunk az étteremben.